de a felügyeleti hatóságok munkához láthassanak. köszönöm szépen elnök úr! elnök asszony! köszönöm ezzel lezárom a vitát. a következő napirendi pont a banáról szóló közös vita. Először is Balcáni asszony részéről egy jelentés, a másik pedig egy ajánlás, a jelentés a vámtarifákról, az ajánlás pedig a banánkereskedelmi megállapodásokról. Utána a tanácshoz és a bizottsághoz lehet kérdéseket intézni, és utána a banánkereskedelemre vonatkozó nemzetközi megállapodásokról beszélünk. Balcáni asszony, ön a jelentéstevő, illetve a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak a képviselője, úgy, hogy ön a hozzászólását két részre oszthatja, az elején és a végén is hozzászólhat, most 6 percre megkapja a hozzászólást. Grazie, Presidenti. Carico... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, az Európai Parlamentet felkérték, hogy két megállapodásról nyilatkozzon. Ezt a két megállapodást az USA-val és 11 latin-amerikai országgal írtunk alá. A céljuk az volt, hogy a hosszú és elhúzódott vitát lezárjuk, az Európai Uniót felelősségre vonta a WTO ebben a vitában, és nagyon rossz helyzetbe kerültünk, ez egy nagyon érzékeny téma volt, hiszen itt a meg nem különböztetés elvét tiszteletben kell tartanunk a VTO-ban, de úgy tűnik, hogy az Európai Unió megszegte ezt az elvet, amikor preferenciát adott az ákácsi banánimportoknak és az európai banánnak. Egy kettős rendszer létezett, az egyiket az AKC banánra alkalmaztuk, amely eltért a, harmadik, a többi harmadik országra alkalmazott rendszertől. Ez pedig lehetőséget adott ezeknek az országoknak, hogy vámtarifa fizetése nélkül exportálják a banányokat az EU piacaira, a többi országnak pedig banántonnánként 170 euró vámtarifát kellett fizetniük. Most pedig egy egyensúlyt próbálunk megteremteni. Mindenek előtt védeni akarjuk az AKC országok jogait, hiszen sérülékeny országok, elismerjük a jogaikat, hogy az európai piacokra exportálhassák a banánjukat vámtarifa fizetése nélkül. A többi harmadik országot illetően ők is exportálhatnák majd az EU-s piacokra, és még fizetnek vámtarifát, de 2011 és 2017 között lassanként a 170 euró per tonnányi összegről 114 euró per tonnára csökkentjük le. Ami nagyon fontos ezekben az egyezményekben, attól eltekintve, hogy végre az Európai Unió teljes mértékben betarthatja a WTO -ba való belépésének megállapodási feltételeit, ezen kívül az EU most a szavahihetőségét is helyreállíthatja de úgy tűnik, hogy nagyon nagy figyelmet élveznek ezek a megállapodások az Ákácsokban és más fejlődő országokban. Most terveink vannak arra, hogy új pénzügyi támogatási eszközöket is bevezetünk. Ezek a módszerek, eszközök lehetővé teszik az Ákácsai országoknak, hogy gazdaságilag diverzifikált tevékenységeket folytassanak, ne csak banánt termeljenek ezek az intézkedések 190 millió eurónyit fednek le, és 2013-ig terjednek. Én azonban úgy gondolom, hogy ezek a megállapodások nagyon konstruktívak, nem csak azért, mert most a vitát véglegesen megoldottuk ebben a helyzetben, ahol az EU rossz helyzetbe kényszerült, és a szavahihetőségét is elvesztette, hanem azért is, mert végre egy kiegyensúlyozott megoldást találtunk. Tiszteletben tartjuk az AKC termelőket, és az EU-s termelőket is a perifériás régiókban, akiknek végül nem lesz igazságtalan versenytársuk. Gondolom az Európai Parlament rábólint ezekre a megállapodásokra, de arra szeretnék kérni a tanácsot és a bizottságot, hogy támogassanak minket. A bizottság nem sokára egy hatástanulmányt készít ezekről a megállapodásokra. 2020-ig mindenképpen föl kell mérnünk, hogy az Ákácsi országokra milyen hatással vannak ezek a megállapodások, ezen kívül, hogy az Európai Unió tagállamainak piacaira, például a perifériális régiókra az EU-ban. De még a kísérő intézkedések lejárata előtt is az a célja ezeknek a kísérő intézkedéseknek, hogy segítsenek az AKC országoknak. Tehát arra szeretném kérni a bizottságot, hogy mielőtt lejárnak ezek az intézkedések, már másfél évvel a lejáratuk előtt készítsenek el egy hatástanulmányt, hogyha szükség van, akkor más eszközöket készíthessünk elő az AKC országok segítésére. Nem akarjuk csendbe, cserben hagyni őket, segíteni akarjuk őket, csökkenteni akarjuk annak az esetleges negatív hatását, hogy ezek a megállapodások életbe lépnek az AKC országokban, és nyilván a többi harmadik országból érkező banán mennyiség is most majd kihat az AKG országokkal folytatott kereskedelem volumenére. Tehát ezek nagyon összetett kérdések, figyelnünk kell az AKC országokra, hiszen ők aggódnak. Nagyon hosszú vitákat folytatunk az INTA szakbizottságban erről, és mindig figyeltünk ezekre az országokra. Reméljük, hogy ez igazságos, kiegyensúlyozott megoldás, reméljük, hogy a felügyeletét megoldják a megállapodásoknak, hogy működni fognak ezek a segélyintézkedések, és erősítik az Ákácsi országokat. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Győri asszony, öné a szó most. Grazie. Eh, signora Presidente, onorevoli membri, eh, onorevole eh, Balzani, grazie tanto per avermi creato l'opportunità. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megadták azt a lehetőséget, hogy a soros elnökség nevében egy ilyen fontos témával kapcsolatban felszólaljak. A világ többi részével folytatott kereskedelmet illetően, illetve a szolidaritást és a fejlesztést illetően. Örömmel válaszolok Moréra úr kérdéseire, aki az INTA szakbizottságnak az elnöke. Ezen kívül nagyon örülök annak, hogy Balcáni asszony a kérdésére válaszolja. Banántermelőinek megélhetését illeti, a tanács tisztában van azzal hogy a banántermelés társadalmi és gazdasági szempontból alapvető fontosságú az unió banántermelő régióiban. a rendelettervezet azt rja elő hogy a banánágazati ksérő intézkedésekre vonatkozó programot eighteen hónappal a program lejárta előtt értékelni kell. a tisztelt képviselők számára azonban ismeretes hogy ennek az értékelő jelentésnek és az esetleges további javaslatoknak az előkésztése a bizottság és nem pedig a tanács hatáskörébe tartozik de biztos vagyok benne hogy ciolo biztos úr erről fog szólni. ugyanez vonatkozik a szóbeli kérdésben emltett hatásvizsgálatokra is. az akcs országokra kiterjedő banánágazati ksérő intézkedések végrehajtásához szükség van az eu külkapcsolati eszközrendszeréről szóló szabályozás módostására a kedvezményezett országok érdekében a tanács számt az európai parlament konstruktv együttműködésére a szükséges rendelkezések elfogadását jelenleg késleltető intézményi kérdések sikeres megoldásában. ami a banánágazati ksérő intézkedésekre elkülöntett forrásoknak a kedvezményezett országok közötti elosztását illeti a tanács az első olvasatban elfogadott álláspontjában támogatta a banánágazati ksérőintézkedésekről szóló rendelettervezetet amely az elosztáshoz egyértelmű mutatókat és kritériumokat állapt meg. ezek a mutatók a következők az eu val folytatott banánkereskedelem a banánkivitel jelentősége az érintett akcs ország gazdaságában valamint az ország fejlettségi szintje ami a posei programot illeti a bizottság two thousand and ten szeptember twenty four én az európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetet nyújtott be amely egyedi mezőgazdasági intézkedéseket állapt meg az unió legkülső régiói részére. a javaslatot a tanács előkésztő szervei jelenleg vizsgálják a bizottság által kolumbiával és peruval illetve közép amerikával kötendő szabadkereskedelmi megállapodások keretében kitárgyalt banánvámokat e, illeti szeretném hangsúlyozni hogy a tanács még nem alkotott véleményt ezekről a megállapodásokról ezért annak hivatalos álláspontját most még nem tudom önökkel megosztani. az eu az andoki közösség egészével kezdett tárgyalásokat egy régióközi társulási megállapodás létrehozása érdekében a megbeszéléseket two thousand and eight júniusában felfüggesztették mert az andoki országok nem tudtak megegyezni a kereskedelemről szóló fejezet célkitűzéseiről és tartalmáról. two thousand and nine januárjában újabb tárgyalások kezdődtek az arra kész andoki országokkal nevezetesen kolumbiával ecuadorral és peruval egy többoldalú szabadkereskedelmi megállapodás létrehozása érdekében. miután two thousand and nine júliusában ecuador felfüggesztette részvételét a megbeszélések peruval és kolumbiával folytatódtak. az európai bizottság two thousand and ten március one jén zárta le a tárgyalásokat peruval és kolumbiával. a két országgal kitárgyalt többoldalú megállapodás az andoki közösség többi tagja gy ecuador számára is nyitva áll a csatlakozásra. az elmúlt hónapokban ecuador hivatalosan is jelezte hogy kész a tárgyalások folytatására és a többoldalú megállapodáshoz való csatlakozásra a tanács ezt üdvözli amennyiben a tárgyalások folytatódnak ecuadorral a piacnyitási területen a kötelezettségek ambciószintjének tükröznie kell a kolumbiával és peruval kitárgyalt kötelezettségek ambciószintjét. összegzésként tehát arra kérném a tisztelt képviselőket hogy adják hozzájárulásukat a banánmegállapodás megkötéséhez és holnap szavazzák meg a banánvámot megállaptó rendeletet hatályon kvül helyező javaslatot is számtok az együttműködésükre és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, köszönöm Győri asszony. Most pedig a bizottság részéről. Csolos úr, Csolos biztos úr, ön szó. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Köszönöm szépen, elnök asszony, eh, miniszter asszony, eh, illetve eh, Balzani képviselő úr. Először is nagyon örülök annak, hogy a bizottság javaslatai elfogadta a jelentéstevő Bazani asszony remekül bemutatta azt a kontextust, amelyben a tárgyalások zajlottak, illetve amely keretében a megállapodás megszületett. A jelentéstevő javaslatait támogatja a bizottság, illetve a jelentés tervezetet is. 2009-es Genfi nagyon kívül fontosnak tartjuk, és ezt Pajzani asszony is hangsúlyozta, illetve ennek okait is. Szeretném kiemelni, hogy ez a megállapodás békét hoz ebben a nagyon is vitás kérdésben, amely elősegíti a dohai folyamatot, és megfelelő körülményeket biztosít ahhoz, hogy kiszámítható és stabil legyen a banánkereskedelme a jövőben. Egy-két kérdésre szeretnék reagálni, amelyet a képviselők tettek föl szóbeli kérdésben, illetve írásos kérdésben, valamint az állásfoglalásban. Ami az Európai Uniós támogatást illeti, Európai Uniós termelők támogatását illeti, ez a periferikus régiókat illeti és ez rendkívül fontos ennek a régiónak az életképességéhez, illetve a banántermelés folytatásához. A pozai rendszerben, amelyet 2010. szeptemberében indított útjára a tanács, a tanács magyarázatot ad a Genfi Egyezmény következményeire, amely a már a 2006-os reformban is szerepel. Az Európai Uniós banántermelők védelme érdekében a költségvetést jelentős mértékben növeltük a hatástanulmány eredményeképpen, hiszen a vámok csökkentek. A bizottság ugyanakkor készen áll arra, hogy odafigyeljen a megállapodás következménye, hogy ez milyen hatása van a piacra, és hogyha erre szükség van, akkor megfelelő lépéseket tegyen ennek enyhítésére. Ami más országok banántermelőinek támogatását illeti, ez az egész élelmezési élelmiszer ágazatot illeti, érinti, hiszen itt hozzáadott érték újra elosztásáról van szó az élelmiszerláncban, tehát más ágazatokat is érint ez. A mezőgazdasági, közös mezőgazdasági politika reformja során a bizottság egy olyan javaslatot tett, mely szerint meg kell erősíteni a, banán, a termelők szerepét a tárgyalások során. A bizottság egy magas szintű munkacsoportot hozott létre, és javaslatokat lehet benyújtani ezen elképzelések alapján. Négy biztos vesz részt ebben a magas szintű csoportban. Van egy úti terv is, amely ennek a magas szintű munkacsoportnak a munkáját irányítja, a bizottság javaslatokat ad majd be a következő hónapokban, illetve években, annak érdekében, hogy megpróbáljon választ adni, illetve választ adni a kérdésekre, és átláthatóságot biztosítani az ellátási láncban. Itt a banántermelők is előnyt szerezhetnek ebből. Ami pedig a pénzügyi forrásokat illeti, a AKC országokat eh, érinti a balenágazatra vonatkozó kísérő intézkedés, és a rendelet tervezet eh, ennek megadja, meghatározza szabályait. Október 21-én az Európai Parlament is elfogadta ezt. Arra vonatkozó szabályokat tartalmaz, hogy a forrásokat hogyan kell allokálni. Tehát ezek a kritériumok, amelyeket önök kértek, már benne van a rendeletben. Az Európai Bizottság eh, ezen a területen, együttműködik az Európai Parlamenttel, és ez nagyon is gyümölcsöző együttműködés volt, sikerült kompromisszumot találni a különböző vitás kérdésekben. Ami az AKC országokra vonatkozó rendeletet illeti, ezt az Európai Parlament elfogadta, és ez felállítja a kritériumokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet pénzügyi forrásokat biztosítani az adott országoknak. Ezen kívül értékelést kell készíteni, valamint hatástanulmányt a piacra kifejtett következményekről, illetve hatásokról. A program lejárta előtt 18 hónappal, és akkor így látjuk, hogy megfelelő úton haladunk el, vagy pedig kiegészítő intézkedésekre van szükség. Ami a hatástanulmányt illeti, a fejlődő országokban illetve az Európai Unió periférikus területén meg kell vizsgálni, hogy milyen hatással vannak az adott intézkedések. Legyünk azonban realisztikusak, lássuk, hogy nagyon sok olyan ország van, amely termel banánt, és nagyon sok olyan ország van, amely eh, számára a banán egy, egy nagyon fontos mezőgazdasági termény, tehát egy, egy összetett tanulmányról van szó, nehéz ezt útjára indítani, de eh, hajlandó vagyok eh, arra, hogy egy ilyen tanulmányt útjára indítsak, hogyha erre szükség van, illetve bármilyen belső jelentést továbbadjak az Európai Parlamentnek. Értékelni fogjuk a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések hatását az AKC országokra a program lejárta előtt 18 hónappal, ami pedig a szabadkereskedelmi megállapodást illeti a latin-amerikai országokkal, különösen Ecuadorra. Bizonyára önök is tudják, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások Kolumbiával, Perúval és a közép-amerikai országokkal technikai szinten lezárultak, és ez a megállapodás, amelyet Kolumbiá, Kolumbiával és Peruval kötöttünk, nyitott más andoki ország számára is, amennyiben csatlakozni kívánnak. Ecuador pedig már hivatalosan kérte, hogy tárgyaló asztalhoz ülhessen. A bizottság, illetve az ekvadori partnerek most vizsgálják, hogy hogyan lehetne ismét fölvenni a tárgyalások fonalát, és milyen lépéseket lehet tenni. Ezek voltak a kezdő bevezető lépéseim, bevezető megjegyzéseim. Szerettem volna választ adni a föltett kérdésekre, ezért szóltam hozzá ilyen hosszasan. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a DEVA részéről Gőrenz úré a szó három percre. Köszönöm szépen a, ne, a diszkriminációmentesség elve nagyon fontos a nemzetközi jogban, gyakorlatban azonban nem mindig valósul meg ez, hiszen az AKC országoknak nem kell ö, vámot fizetniük, ez egy megállapodás, amikor az Európai Unióba behozzák a banánt. Azonban a nem AKC országok 176 eurót fizetnek tonnánként, és ez 141 euróra csökken. Ez megváltoztatja a versenyhelyzetet. Az AKC országok eddig védelmet élveztek, és ez most csökkenni fog. A bizottság az Európai Unió nevében zárta le ezt a megállapodást, hozta tető alá, Mm, felmerül a kérdés, hogy lehetett volna másképp járnia el a bizottságnak. A válaszom egyszerű, nem. Hiszen, hogyha nem lépett volna, nem ült volna le a tárgyalóasztalhoz, akkor a bíróság elé került volna, a WTO asztalára került volna ez a kérdés, akkor valószínűleg más megoldás született volna, mint így a tárgyalások során. jelentéstevő vagyok ezen megállapodást illetően, illetve a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedéseket illetően. Erről fogok majd beszélni második olvasatban, és ezzel kapcsolatban egy-két megjegyzésem. A költségvetés ugye nagy mértékben megemelkedett, és ezt hallottuk a biztostól is. Maria de Szenez asszony kérdésére ez válasz, hiszen ő nagy mértékben aggodalmát fejezi ki a banán termelők helyzete miatt a periférikus régiókban. Szanez asszony is elmondta, hogy a 114 eurós vám nem a vámcsökkentés végét jelenti, hiszen nagy mértékben ez alá ö, csökkennek majd a vámok. Ez pedig azt jelenti, hogy a diszkriminációmentesség ö, ö, eredményeképpen ez csökkenni fog, az ilyen vám ö, kedvezmény csökkenni fog. Holnap reggel részletesebben fogok erről szólni. Úgy gondolom, hogy a parlament nek sikerült egy-két újdonságot bevezetni, például a 18 hónapos határidőt, amely a program vége előtt 18 hónappal a hatástanulmány elvégzését írja elő, hiszen a program 2013-ban ér véget, de a banántermek problémája nem oldódik meg ezzel. Köszönöm szépen frakciók nevében, a néppárt részéről, először Antrik Jéne asszony két percre. President. On behalf... Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném, hogyha az Európai Parlament zöld utat adna ennek a nagyon fontos megállapodásnak, ugyanis ez megkönnyíteni a dohai tárgyalásokat, és a Mercosur országokkal folytatott bilaterális tárgyalásainkat is. A liberalizáció trendjét támogatjuk a banán szektorban is, beleértve a WTO megállapodást, illetve a bilaterális megállapodásokat is az andoki közösséggel, illetve a közép-amerikaiakkal, és remélhetőleg egy nap Mercosurral is a jelentés egy jól kiegyensúlyozott jelentés, különös tekintettel arra, hogy Figyelembe tudtuk venni az AKC országok igényeit, valamint a saját banántermelőink igényeit is. Meggyőződésem, hogy miközben egyre jobban liberalizáljuk a banánkereskedelmet, nem szabad hagynunk, hogy egész szektorok eltűnjenek, olyan szektorok, amelyeknek nagyon komoly gazdasági és társadalmi szerepük van olyan területeken, mint a Kanári-szigetek, Guadalupe, Azor, Azori-szigetek, Martinik, stb. Reméljük, hogy a bizottság figyelembe veszi ezeket az aggodalmakat, és a helyi támogatási csomagot ennek megfelelően alakítja ki. Sőt, ha szükséges, további lépéseket tesz annak érdekében, hogy a banán kereskedelem liberalizálása után is piacon maradhassanak, talpon maradhassanak az európai banántermelők. Jó lehetőség lesz majd erre a következő EU pénzügyi terv megvitatása. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléganő. Most pedig szocialisták és demokraták részéről Tirolian úrnak kellett volna hozzászólnia, de mivel nem látom a teremben, ezért a következő hozzászólónak adom meg a szót. Arsenis úrnak a szociáldemokraták részéről két percre önné a szó Arsenis úr. A banán köztársaságok, tudjuk kik azok, azok azok az országok, ahol a nagy cégek, akik banán termeléssel ö, foglalkoznak, tulajdonképpen a kormányokat ellenőrzésük alán alatt tartják. Amikor például valamivel zargatják őket a kormányok, akkor ellenük fordulnak a gyakorlatban is. Ezekben az országokban továbbra is folytatják ezek a vállalatok a banántermelés, közben tönkreteszik a természetet, az erdőket, ö, emberhez méltatlan körülmények között dolgoznak a munkásaik, és ez mindennapi valóság. Ugyanakkor, mivel globális világban élünk, nagyon sok banánt importálunk, ezekből az országokból, csak hogy ezekben az országokban monokultúrás termesztés folytatnak, ezért aztán veszélybe kerül az egész mezőgazdaságuk. Ezek a vám csökkentések nagyon fontosak voltak a Karib-szigeteknek és afrikai országoknak, azoknak az országoknak, amelyek nagyon szegények, és szükségük van a segítségünkre. Az Európai Unió a világ legnagyobb banánpiaca, és a legnagyobb profit termelője is. Majd megint megjelennek ezek a hatalmas cégek, amelyek majd megpróbálják átvenni az egész európai banánpiacot, és elpróbálják nyomni a kis helyi banántermelőket. Ezért aztán nagyon fontos, hogy betartsuk a versenyszabályokat az Európai Unió piacán, annak érdekében, hogy ne hagyjuk, hogy despotaként a multinacionális cégek visszaéljenek a helyzetükkel abban a pillanatban, amikor megpróbálják a kistermelőket kiszorítani a piacra, és kartelleket létrehozni, hogy majd nagyon drágán adják a banánt az európai fogyasztónak. Köszönöm szépen! Dank, Arsenis. Köszönöm szépen, Arsenis úr! Most pedig a zöldek részéről Grez asszony egy percre. S'agissant de l'approbation des accords commerciaux dans le secteur de la banane, a banán szektorban megkötendő megállapodásokat a zöldek nem támogatják, mert ezek csak a nagy amerikai multiknak kedveznek, liberalizálják a kereskedelmet. Ezek a nagy amerikai multik a világpiac 80%-át ellenőrzik most is, tehát egy ilyen megállapodás jóváhagyása különösen az AKC országok és a periférikus régiók érdekei ellen hat. Megint csak a kis banántermelők fogják megszenvedni ennek a következményeit, éppen ezért rendkívül fontos, hogy a nemzetközi kereskedelem szabályait alapvetően megreformáljuk, az élelmiszer szuverenitást biztosítsuk, és a helyi termelés túlélését is biztosítsuk. A kísérő pénzügyi intézkedések, amelyek az AKC országokat célozzák meg, elégtelenek, nem végeztek nem csak, hogy egy hatástanulmányt kell végezni, hanem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy kistermelőket és a fenntartható termelést mozdítsák elő. Köszönöm. Köszönöm. A GUE részéről Oaru úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, én azt gondolom, hogy ezek a megállapodások nem pozitív fejlemények. Mit látunk? Azt látjuk, hogy gyakorlatilag a megállapodások túlszulejtik az AKC termelőket. És ezek a tárgyalások még mindig folynak. Ezek a megállapodások azért születtek, mert a WTO ragaszkodott hozzá. Igaz, hogy az AKC országokban és a perifériális régiókban a kis termelők száma hát nem túl sok, hogyha a nagy termelőket figyelembe vesszük. A nagy termelők multinacionális cégek, sőt, EU óriások. A banánpiac és a cukorpiac reformja mind a két esetben ugyanazt láttuk ugyanazt a mozgást láttuk, nevezetesen egy globális piac alakult ki, amely előre masírozott és eltaposta az érzékeny és sérülékeny termelőket. A kísérőintézkedések nem fognak semmit érni, nem fogják tudni megakadályozni, hogy a kistermelők tönkre menjenek. Nem fog ez segíteni az AKC országoknak a világ legszegényebb országaiban nem fog ez igazi fejlődést eredményezni. Alá kell, azt kérik tőlünk, hogy írjuk alá a megállapodásokat, támogassuk, és a Doha is támogassuk. Hát, hogyha így védtük volna a környezetet védő nemzetközi egyezményeket, a munkajogot védő egyezményeket, a vízjogokat védő egyezményeket, az helyén való lenne, és többet segítenünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Campbell Bannerman úrja a szó. Madam President, this banana is a... Elnök asszony, ez egy háborús banán, egy kereskedelmi háborút okozott 60 évig Amerikával, és most pedig veszítünk. Majdnem 200 milliós bírságot szabott ki a WTO az Európai Unióra, hogy csökkentse illegális tarifáit. Mindez amiatt a protekcionizmus miatt van, amiről az EU szól. Most éppen a francia gyarmatokat akarták megvédeni az a banán, amely az európai szupermarketekben kapható, illegális, mert nem felel meg az európai szabályoknak, nem elég hosszú, nem elég széles és nem elég egyenes. Mi történik tehát? Ilyen idióta protekcionizmus, ilyen buta szabályok után felmerül tényleg a kérdés, hogy az Egyesült, a, bocsánat, az e, e, Európai Unió tényleg megbolondult-e? Köszönöm. Köszönöm szépen. A függetlenek részéről Stassen asszonyi a szó. Egy perc. Al decennia lang voert de Europese Unie een protect... Köszönöm szépen, elnök asszony. Évtizedekig az Európai Unió protekcionista politikát folytatott a kereskedelemben, a banánszektorban is. Az elképzelés az volt, hogy a latinamerikai országokat tarifák bevezetésével kiszorítsuk a piacokról. 300 millió eurónyit költünk az ultraperifális régiókra az eurón belül. És már nagyon sokszor az EU személyre vetették ezt a WTO tárgyalásokon. Az EU mindig azt mondja, hogy a szabad kereskedelmet támogatja, mindig kioktat másokat. De amint EU-s ügyről van szó, elfordítjuk a szemünket. Csak azt akarjuk biztosítani, hogy Francia Gajanában például megvédjük a banán exportot. Az európai adófizető fizeti meg ezt a 130 millió eurónyi kidobást évente. Épp az ideje annak, hogy foglalkozzunk ezzel a politikával, és ne támogassuk ezt a politikát, elnök. Köszönöm. Most pedig Mato Adrover kolléga másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Campbell úr, bizonyára nem a Kanári-szigetekről származik az a banán, amit fölmutatott. Jó, hogy beszélünk a banánról, nagyon is helyes ez, hiszen fontos megismételni és újra és újra elmondani, hogy védelmet biztosítunk a banántermelőknek, különösen a Kanári-szigeten, Kanári-szigeteken, és a Genfi megállapodás nem jó hír a közösségi termelők számára. Az állásfoglalás, amely előttünk van, bizony nem teljesen kielégítő a banántermelők számára. Természetesen ez a javaslat a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságtól született, nekik teljesen más a megközelítésük, mint az enyém üdvözlöm ennek az állásfoglalásnak a pozitívumait, hiszen egy sok éves vitának vetett véget, a wto s vitának, és nagyon jó az, hogy ismét nyugalom honol egy olyan ágazatban, amely, amelynek stabilnak kell lennie a jövőben. Az ultraperiférikus régió banántermelői nagy nehézségekkel küzdenek, bár kiváló minőségű banánt eh, termelnek, mégis nem tudnak versenybe szállni más országokkal, már ami a munkaerő költségét illeti, illetve például környezetvédelmi eh, szabványokat. Nagyon fontos tehát hangsúlyozni, hogy a megállapodás eh, sérti és hátrányosan érinti a közösségi termelőket. 176-ról 114-re csökken a vámtarifa Ecuador számára, a Peru számára pedig ez 75-re. De hát 2006-ban a pozeit megreformáltuk, és már akkor ugye láttuk, hogy a vámok, a tarifák csökkenni fognak. Illetve nem lehetett előrevetíteni, nem lehetett előre megmondani ezt, nem lehetett látni azt, hogy 114-re csökken majd ez a Genfi megállapodás miatt. Fontos tehát az, hogy öm, odafigyeljünk, odafigyeljünk ezekre a lépésekre. A 176 már önmagában is alacsony volt, és azt hiszem, hogy jogszerű a kérésünk. Az Európai Uniónak feladata, hogy megvédje az európai banántermelőket. Köszönöm szépen. Fölvenni a felhallgatóját? Fölvenni? Fölvenni? Köszönöm szépen. Tehát kék kártyát mutatott fel szeretne hozzászólni, vagy a spontán hozzászólásokban szeretne hozzászólni. Ha spontán hozzászólás, akkor nem a kék kártyát kell mutatnia, az mást jelent. Jó, spontán hozzászólást akar. Rendben. A következő hozzászóló Catherine Styler. Thank you, eh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. És én pedig a méltányos kereskedelemről fogok beszélni. Fontos a legszegényebb karibi országokban az, hogy banánnal kereskedhetjenek. Tudom, hogy 200 millió eurót szánnak az afrikai és karibi banán termelők számára, hogyha valaki már látta, hogy milyen nehéz a munka ebben a szektorban, főleg azon munkások számára, akik a nagy multiknak dolgoznak, az valószínűleg guztustalannak és elfogadhatatlannak találná a munkafeltételeket. Ezért fontos, hogy támogassuk a méltányos kereskedelemben előállított Eh, banánt. A banán valójában Skóciában a legkedveltebb gyümölcs, és ezért szeretnék tudni az én választóim, hogy az a termék, amit fogyasztanak, az eh, a jó minőségű és megfelelő módon állították elő. Eh, szeretném a kollégákat arra bátorítani, hogy csak fair trade banánt vegyenek, hogyha olyat nem látnak a szupermarketben, akkor pedig tegyenek panaszt. Tudom, hogy ez egy vitatott kérdés, de mindenképpen nekünk a legkiszolgáltatottabb emberek és a legkiszolgáltatottabb kiszolgáltatott országok pártján kell állnunk. Köszönöm. Köszönöm. Lavia úr. Egy perc, 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A kétoldalú kereskedelmi megállapodások gyakran nem szolgálják az Európai Uniós termelők érdekeit azért, mert túl aracsonyak a támtarifák. Most meg még jobban csökkentjük őket a latin-amerikai országok számára. Ez ugyan több évtizednyi konfliktus lezárt, de ugyanakkor az európai termelőket nagyon nehéz helyzetbe hozza. Egyértelmű, hogy a tarifákat és az AKC tilalmakat és kísérő intézkedéseket, amikor kidolgozták, akkor veszélybe hozták az európai termelők versenyképességét. Mi lesz a mi banántermelőinkkel? A POZEI program létezik ugyan, de 2006-ban volt a legutóbbi reformja, és ezeknek a megállapodásoknak a tartalmat természetesen akkor nem veszi figyelembe. Úgyhogy a tanácsot felszólítom, hogy minden erőforrást és eszközt mozgósítsanak, hogy az európai termelőket védjük, az ő állapotukat, és minden kárt jóvá tegyünk, amiért ők kimaradtak ezekből a megállapodásokból, és amiért a külső banán importra csökkentettük a vám, vámokat. Szerintem nem lehet így megoldani ezt a kérdést a költségvetéssel, hanem a kárt ellensúlyoznunk kell az európai termelők számára. Köszönöm, Köztinger úr, asszony. Köszönöm szépen. Nagyon régen folyik ez a vita az Európai Unió és a latin-amerikai termelők között. Hál' Istennek a megállapodással egy nagyon fontos lépést tettünk. Most azt hallottam, hogy a VTO is jóvá hagyja ezt. A latinamerikai banántermelők ről, amikor gondoskodunk, ne feledkezzünk meg az AKC országok termelőiről. Erősítsük őket. Nagyon fontos, hogy a következményeket, hatástanulmányt elvégezzük, alapvető fontosságú és nagyon fontos a megállapodás, de nem szabad, hogy egyenlőtlenségek merüljenek fel az EU-s költségvetésben. Már gyakran használtunk fel költségeket más célokra, mint amikre ezt előírtak. Például a fejlesztési alapok esetében, vagy az agráralap esetében, ami mindig szóba kerül. Az Európai Uniónak vállalnia kell a felelősséget az AKC és a perifériás régiókkal szemben. Ha globálisan tekintjük a megalapodásokat, akkor a Doha fordulóról sem szabad megfeledkeznünk. A 2020-as stratégia keretében 2012-ig le akarjuk zárni a Doha fordulót. Majd meglátjuk. De úgy tűnik, hogy a banán megállapodás része lehet a nagy Doha csomagnak. Köszönöm. Elnök, Kelly úr, egy perc. A few weeks ago, uh, we were going Néhány héttel ezelőtt a méhekkel kellett vacakolnunk, most pedig banánokkal foglalkozunk, és elég vegyesek a reakciók különös tekintettel azokra, akik előállítják az adott termékeket. Ugyanakkor vannak aggodalmak, például környezetvédelmi aggályok, illetve a termelőkkel kapcsolatban is vannak aggályok, az EU-s termelőkkel kapcsolatban is. Erre pedig figyelnünk kell, mert azt gondolom, hogy az elsődleges felelőssége minden uniónak és minden országnak az, hogy a saját termelőit megvédje, csak ezt követően nyújthat békejobbat másoknak sokan gondolják az Európai Unióban azt, hogy diszkriminációt szenved el eh, dél-amerikai termékek részéről az európai eh, marha eh, hús. Köszönöm szépen. Most pedig a Catch the Eye, a spontán felhoz, felszólalások következnek. Tisére úr, egy percre. Obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, ahogyan már elhangzott, az ultraperiférikus régiók, az a régió, amelyből én is származom, nem száll szembe a Genfi megállapodással, nincs ellenvetése, a kétoldalú megállapodásokkal szemben sem. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontosak ezek a megállapodások, és tudjuk, hogy elkerülhetetlenek voltak. Azonban ki kell mondani, hogy vannak nyertesei és vesztesei, és különösen a legkülsőbb régiók lesznek a vesztesek. Amit pedig nem tudok elfogadni, az az, hogy ahogyan a bizottságtól is hallottuk a mai napon, ragaszkodik ahhoz, hogy a 2006-os pozei program már látta, hogy milyen következményekkel járnak ezek a lépések. os 176 euró volt a tarifa, a vám, aztán 146, majd végül 114. Fontos tehát, hogy kompenzációs mechanizmust állítsunk föl. Köszönöm, mondja az elnök. Egy percre, továbbra is. Kestiel Ferreira úr következik. Aos cancarar as portas do mercado europeu às multinacionais americanas que já hoje amit most csinálunk, az nem más, mint kapitulálunk a multik előtt, akik már most is több mint 70%-át ellenőrzik a banánpiacnak. Nagyon súlyosak lesznek a következményei ennek a megállapodásnak, még azok sem titkolják ezt, akik támogatják Spanyolország, Portugália, Ciprus, Görögország, azok az országok, amelyek 60 ezer tonnát termeltek még 2007-ben, nagyon komoly veszteségeket fognak elszenvedni, sőt, az egész európai banántermelés jövőjét megkérdőjelezi ez a megállapodás. Az Európai Bizottság bizonyára nem is van, nincs is tudatában ennek a következménynek nem eh, növelte meg a pozei eh, költségvetést, és nem támogatja kellőképpen az AKC termelőket sem, mert az AKC termelőkre is nagyon negatív hatással lesznek ezek eh, az új szabályok. Azok az enyhítő jellegű intézkedések, amelyeket terveznek, nem elégségesek, a felelősséget senki sem akarja viselni, senki nem szólt egy aggódó szót sem az érintettekért. Köszönöm. Kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időt mindenkit. Kedves kollégák, kérem, csak azért ne hadarjanak, mert csak egy perc áll rendelkezésre, mert a tolmácsok nem győzik ezt a sebességet. Most pedig megadjuk a szót a biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azonnal válaszolni is fogok a föltett kérdésekre, amelyek a vita során felmerültek először is. Beszéltünk arról, hogy hogy a többoldalú megállapodások milyen konfliktust jelentettek, ami a kétoldalú két megállapodásokat jelenti a latinamerikai országokkal. Ez egy teljesen másik kontextus, hiszen itt az Európai Uniónak megvoltak a maga érdekei, és sikerült ezeket érvényesíteni. Ezen kívül a multinacionális cégekre vonatkozóan is kaptunk egy, egy hozzászólást, mely szerint ők lesznek a nyertesei ennek a helyzetnek az AKC országokban, azonban az Európai Unió nem hozhat döntést az AKC kormányok helyett, nagyon sok mindent meg lehetne valósítani, hogyha a rendelkezésre bocsátott forrásokat megfelelően használnák. Ami pedig az ultraperiférikus régiókat illeti, illetve az Európai Uniós banántermelőket, itt beszámolhatok a statisztikáról. 2006-ban a pozei forrásokon túl, és itt vannak a számok, 100, 176 és 176-ról 137-re csökkent a, a tarifa 2009-ben, és ez az adó egészen 79, 79 euróra csökkenhet. A pozeihoz mintegy 22 milliós támogatást nyújtunk évente, tehát kiegészítésképpen, és reméljük, hogy ez megfelelő hatással lesz. Tehát a 2006-os bozei költségvetés nagy mértékben növekedett a hatástanulmány e, eredményeképpen, Ez nem azt jelenti, hogy ezzel vége a történetnek, és nem beszélhetünk más kompenzációról. Elemzést kell készíteni, és most tárgyalások folynak a tanácssal. Ebben a témában lehet, hogy továbbra is kompenzációt kell biztosítani, de, de nagyon fontos rávilágítani arra, hogy ez már a múltban is megtörtént. Nagyon sokat, sokat sok tárgyalás volt a tagállamokkal, ezen a területen. Beszéltünk a kistermelőkről. Valóban ebben a régióban, a legkívül esőbb régiókban a kistermelőket kell a legjobban védeni. Szükség van-e arra, hogy a pozai forrásait a kistermelők támogatására fordítsák? Nos, ez nem mindig van úgy. Amikor a pozairól beszélünk, akkor felmerül egy reform kérdése is, egy, egy ö, az ágazat átstruktúrálásának kérdése. De a pozai költségvetés egy esetleges kompenzációval kiegészítve felhasználható lenne a megfelelő célba, célra az átstruktúráláshoz is, és ezzel segíthetnénk a kis termelőkhöz nyitott vagyok a megoldások előtt. A pozai keretében valamilyen olyan megoldást kell találni, hogy megfelelően felhasználhassák ezt a, ezeket a forrásokat. Campbell úrnak szeretnék választ adni, aki a kompenzáció hasznosságáról szólt. Nos, úgy gondolom, hogy az ultraperiferikus régiókban a banántermelők szintén E, Európai Uniós állampolgárok, adófizetők, és számomra normálisnak tűnik az, hogy ilyen intézkedéseket hozzunk az ők támogatására. elhangzott, hogy az, a, hogy az a banán, amelyet itt fölmutatott, nem felel meg a szabványoknak, de hát ha ez nem így lenne, akkor nem vásárolhatta volna meg itt az Európai Unióban. És ezzel azt hiszem, hogy eljutottam a zárószóhoz. Ami a pozeit illeti, nyitottan állok az elé, hogy a jelenlegi kompenzációt, illetve esetleges újabb kompenzációkat hogyan lehetne hasznosan, megfelelően felhasználni. Egyetértek a jelentéstevő asszonyjal, egy olyan megállapodásról van szó, amely nagyon sok területen segítséget nyújt, és egy történelmi konfliktusnak vetett véget. Köszönöm szépen. Győri asszony a tanács részéről

megállapodással kapcsolatos egyetértés megadásáról. köszönöm szépen elnök asszony! Köszönöm. Most pedig megint a jelentéstevője a szó, Balcáné asszony, 5 percre van a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Úgy tűnik nekem, hogy ez egy nagyon érdekes vita volt itt. Hangot adhatunk az aggodalmainknak, a fenntartásainknak. Egyébként ezekről hallottunk már a szakbizottságban is. Hagy hangsúlyozzak még egyszer valamit, ami szerintem nagyon fontos, és gyakran szem előtt évesztjük. Ezek a megállapodások modernizálják azt a megállapodást, amit akkor kötött az EU, amikor belépett a WTO-ba. Tehát ezek olyan megállapodások, amiken keresztül az Európai Unió végre elkötelezheti magát, hogy megoldja ezt a nagyon komoly problémát, ami évek óta fennáll nagyon sok országgal, mert gyakorlatilag a meg nem különböztetés elvét szekte meg az Európai Unió. Most a szava hihetőségünket helyreállíthatjuk végre a WTO-n belül. Más szóval, <clears throat> ez azt jelenti, hogy egy tárgyalási, hosszú tárgyalás és vitás szakasznak véget vetünk, ami egyébként más megállapodásokra is negatív fényt vetett, rontotta a hangulatot. Most végre úgy egyensúly alakulhat ki. Ez meg is történik, mindent megtettünk annak érdekében, hogy segítsük a sérülékeny fejlődő országokat. A kísérő intézkedéseket természetesen figyelemmel követjük, sőt, nagyon is. Nagyon fontos ez. Ami még ennél is fontosabb, hogy hatástanulmányt készítsünk arról, hogy ezek az intézkedések milyen hatást gyakorolnak majd. Nagyon örülünk annak, hogy mind a tanács, mind a bizottság elkötelezte magát mi szerint igen, szemmel követik majd a fejleményeket. Ezen kívül lépni fognak, és új intézkedéseket is kreálnak, ha szükség van rá. Ami a pozeit illeti, ez is egy nagyon érzékeny téma, amit figyelemmel kell követnünk. Nyilvánvaló, hogy követnünk kell azt, hogy a pozeit hogyan használjuk fel, hiszen ez egy pénzügyi boríték, és a perifériális régióknak sokat kell jutatnunk ebből is, a termelőknek. Az ő szükségleteiket is figyelnünk kell. Van egy dolog, ami nagyon boldog tesz engem, nevezetesen az, hogy nagyon transzparens lesz így az élelmiszerlánc. Mindig említjük a termelőket, de aztán, hogy hogyan osztják szét a megtermelt termékeket, azt nem igazán követjük figyelemmel. Sokat kell még tennünk monitoroznunk kell azt, hogy a banán esetében ez hogy működik. A pozei az lehetővé kell, hogy tegye ezt. Ezen kívül szélesebbé kell tennünk a tevékenységünket, az egész élelmiszer láncot figyelnünk kell, hiszen az kihat magának a banánnak a végső árára is. A fogyasztók érdekeit sem szabad elfelejtenünk. Ez nagyon fontos kell, hogy legyen számunkra. Ezek a dolgok az elejétől fogva úgy kell, hogy alakuljanak, hogy a jelenlegi helyzetet vegyük kiinduló pontnak. Ja, vitáink voltak, elvesztettük ezt a játszmát az USA-val és a latin-amerikai államokkal szemben, de ez fontos volt ahhoz, hogy valahogy elindulhassunk. Új intézkedéseket tettünk, most a kísérő intézkedések is a helyükön vannak. Most akkor a mást, a többi aggodalmunkkal is foglalkoznunk kell. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, az élelmiszer lánc folytonossága nagyon fontos. Ez szükséges ahhoz, hogy az európai belső piac úgy működjön, hogy az európai termelők érdekeit védje és nagyon örülök, hogy végre a VTO-val nem állunk vitában. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig a szavazás holnap lesz 11 órakor, 11 óra 30-kor erről a témáról. Most pedig